Okay, welcome to this meeting. I will never remember no, Can I, uh... Mindenkit üdvözlök az ülésen. Kérem, foglaljanak helyet. Kérem, foglaljanak helyet. Üdvözlöm Önöket a, az ülésen. Most pedig áttérek svédre. Ha nem tudnak svédül, akkor kérem, rakják fel a fejhallgatókat. Köszönöm. Och den eh, första punkten, eller egentligen punkt två, är godkänna. Nos, második pont, napi rend elfogadása, nincsen módosítási javaslat, ezért azt javaslom, hogy fogadjuk el a napi rendet. Harmadik pont, az elnök közleményei. Nincsen. Ma ezért ezen a ponton is túllépünk. Eh, Egy pillanat türelmet kérek. punkten fyra är eh, justering av... Negyedik pont eh, az alábülések jegyzőkönyvek elfogadása, ha nincsen ellenvetés, és a mai ülés végéig nincsen ellenvetés, akkor elfogadottnak kell tekinteni. Ötödik pont. or uh, you have to excuse me. And point, because it's Elnézést kérek, itt változás van. Nem ugyanaz a tényleges napi, de mint a papíron szerepel, és ez tényleg összekavarja az embert. En, eh, Svédül folytatom az elnök közleménye a koordinátorok ajánlásairól. Megkap írtak ezzel kapcsolatban egy dokumentumot. Ha nincsen ellenvetés, akkor elfogadottnak tekintjük. Härmed så överlämnar eh, jag ordförandeklubban till Mr. Jarokan. Most pedig a következő pont következik. Jaubá asszonynak adom át az elnöki teendőket. Uh, good morning everyone, ladies and gentlemen, it is my... Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Nagy megtiszteltetés számomra, hogy a szavazást vezethettem. Egy nagyon fontos jelentés ügyében másodszor tesszük az 7-8 év alatt, amely óta együtt dolgozunk. Iva Britt Svensson állította elő ezt a jelentést volt elnökünk. Mindenki készen áll. Négyes módosító. Elnézést kérek. Átadom a szót az elnök úrnak. Ja, nu har bit hattok roll. Igen. Más funkcióban jelenek meg immárom, mint ahogy mondta az asszony Eva Brit Svensson a szerzője a jelentésnek. Nagyon örülök, hogy a munka végéhez értünk. Az egyenlőség kérdésén nagyon érdekelnek, sokat dolgoztam ezen a területen. Úgy gondolom, hogy az alapvető metódus, amelyet sikerült választani, a megfelelő a lehetséges módosítások is megtörténtek. Úgy gondolom, hogy ez állandó perspektíva, amelyet figyelembe kell vennünk a munkánkban. Mindig, minden kontextusban ezt említeni kell. Ez megkönnyíti a munkánkat a, az egyenlőséggel kapcsolatban. Módosítókat nyújtottak be, nem sokat, ami a javaslatokat illeti, minden módosító kettő kivételével elfogadható. El tudom fogadni. Főleg a hármas és hatos módosítót, és a heteset. Az a két módosító, amelynek ellene vagyok, az a négyes és az ötös. Ez a kettő ugyanis azt mutatja, hogy nem értjük, hogy létezik egy olyan struktúra, ahol különbségek vannak. Ennek az eredete egy túlhaladott szemlélet. Azt hiszem, hogy úgy kell el ö, a funkciókat a férfiak és a nők között 50-50 százalék. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a munkát, most pedig kezdjük a négyessel mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. Mindenkinél itt van a szavazó kártyája? Igen, akkor megnyitom a szavazást. Nem, a rendszer nem állt föl. Lezárom a szavazást. elutasítva 12-20 arányban. Másztasz asszony, tessék! Okay, and this is uh, the same, yes. Okay, from, from amendment six... Hogyha ö, gondolja az ö, hatostól, blogban szavazhatunk, mindenki egyetért, igen? Nem? Nem. Akkor hatos mellettem ellene tartózkodás elfogadva. Hetes módosító mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Hetes, megnyitom a szavazást. counted it already. Okay, then 24. 24-en szavaztak, 13-an mellett, 11 ellene, egy tartózkodás elfogadva. 8-as módosító, 8-as, igen, mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. 9-es módosító mellette, Elnök asszony, a kilences egyáltalán számításba jön-e, elfogadható-e? Mert nem lehet speciális bánásmódot kérni a nőbizottságnak a parlamenti szabályzat értelemben. A parlamenti szabályzat minden feltételek között érvényes. Ezt elutasítandónak kell minősítenünk, ezt a kilences módosított. Nem, nem erről van szó. Olvasd el! Adam Luling, va- Luling asszony, köszönöm eh, szépen a hozzászólását. Az EFKO eh, bizottságról beszélünk. Eh, felszólítja a bizottságot. Ezt elfogadják, vagy nem? Erre utal ez a bekezdés. Lőling asszony más szakbizottságok akarják-e, hogy elemezzék ezt az eljárást. Nem lehet mást kérni a FAM szakbizottságnak, ami nem létezik a többi szakbizottságba. Csak ennyit szerettem volna mondani. Elnök rendben, köszönöm szépen. Ezt meg kell vizsgálni majd a plenáris előtt meglátjuk. Most szavazunk róla, és aztán meglátjuk. Majd a titkárság utána néz. Okay. Rendben, akkor 9-es módosítóval kapcsolatban elfogadva. Most a 10-es. Nem, szavazni kell a 9-esről, csak úgy lehet elfogadni. Mellette? Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Tízes módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 11-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 14-es mellett ellen tartózkodás akkor ellenőrizzük 14-es, megnyitom a szavazást. Egyel többen szavaztak a szocialisták, kérem, hogy kövesebben szavazzanak, megnyitom újra a szavazást. Lezárom a szavazást. 24-en szavaztak, 13-an ellen elutasítva 15-ös módosító, mellettem ellene, elfogadva. Nem, ellenőrizzük. 15-ös módosító, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Amendment van. Egyes módosító mellette, ellene, Tartózkodásra fogadva. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodás elfogadva. Zárószavazás a szövegről. Elektronikusan megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadva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 Köszönöm szépen, folytatjuk az ülést. És áttérünk a hetes pontra. A török nők kilátásai 2020-ig. Bozkurt asszonya a szó, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. As you know, ismeretes az utolsó jelentésem a török nők helyzetéről 2007-ben született, és most eljött az ideje, hogy megnézzük, milyen előrelépés van. Az volt az érzésem az újságokból, hogy a török nők helyzete rosszabb, hiszen minden nap az újságok török nők haláláról írnak. Ezt én elkezdtem vizsgálgatni, és kétszer elmentem Törökországba, hogy megnézem a helyzetet magam. Több érdekelt félel tárgyaltam, hét miniszter, köztük az EU miniszter, családügyi, szociális miniszter, belügyminiszter, igazságügyminiszter, munkaügyi miniszter, oktatási miniszter, pénzügyminiszter. Több parlamenti képviselővel is találkoztam, az ellenzéki pártok részéről is, civil szervezetekkel, amelyek női, nők jogaival foglalkoznak, valamint szakértőkkel, akik a nők foglalkoztatásával foglalkoznak, és a szakszervezetekkel is találkoztam. Vizsgáltam azt, hogy a családon belüli erőszak kérdése hogyan áll, nőkkel, különböző nőkkel találkoztam. Megnéztem, hogy hol kell javítani. Nők elleni erőszak, a nők képzettségének alacsony szintje, alacsony foglalkoztatás, főként helyi szinten. Az összes kérdések benne vannak a jelentésembe, beleértve a javítás célzó javaslataimat. Ennek ellenére azt is láttam, hogy vannak jó fejlemények az alapfokoktatásban, a nemek közötti szakadék szinte megszűnt, ha valaki nem küldi iskolába a gyerekét, akkor büntetik, az erőszakos összeházasítást is büntetik, és az erőszakkal is foglalkoznak. Jó az együttműködés egyébként a minisztériumok között. A jelentésben felsoroltam a javaslataimat is, hogyan lehetne a problémás területeken javítani a helyzetet, például nők elleni erőszak, befogadó központok nők számára, elfogadható gyermekgondozási intézmények részmunkaidő. A nulla tolerancia politikára hívtam fel a figyelmet a nők elleni erőszak terén. A múltban a nulla toleranciát elfogadta Törökország a kínzás ellen, és az eredmények nagyon jók. 2020-as perspektívák a török nők számára ez az én jelentésem címe, hiszem az EU 2020-as céljaival kívántam párhuzamot vonni. A 2020-as stratégia egyik része a e, fokozott növekedés e, a nők bevonásával. Azt tapasztaltam, hogy e, itt vannak közös vonások, a kormány, a civil szervezetek, az ellenzéki pártok mind azt mondták, hogy a mentalitást, a gondolkodásmódot kell megváltoztatni azért, hogy a patriarchális társadalmat megváltoztassák, és ebből a nemek közötti egyenlőség támogatása érvényesüljön, valamint ilyen jellegű társadalom jöjjön létre. A médiának sok szerepe van a mentalitás megváltoztatásában, de ezt a változást úgy lehet a legkönnyebben létrehozni, hogyha lesz egy mechanizmus, és női modelleket állítanak a fiatal lányok és a fiúk elé is, leírva azt, hogy milyen jövő vár Görögországra. A mentalitást kell tehát megváltoztatni, kampányt kell indítani a nemek szövetsége és a civilizációk szövetsége érdekében a török nők és férfiak az egyenlőségen alapuló társadalmat hozzák létre a jövő társadalma, a jövő generációja számára. Várom a megjegyzéseket, és készen állok arra, hogy együtt működjünk. Köszönöm szépen! Ki kér szót, tessék asszonyom? inkább nem ejtem ki a nevét, mert ez nehezen menne nekem. Köszönöm szépen, és nagyon örülnék, hogyha lassan megtanulná ki mondani a nevemet. Helyesen. Tehát, kedves kollégák, először is tisztában vagyunk azzal, hogy Törökországban a nők helyzete azért folyamatosan javult, de azért még most is nagyon nagy mértékű erőszak nyilvánul meg a nők ellen. És nagyon nehéz valami olyan ellen harcolni, ami a társadalomban azért még mindig széles körben elfogadott, és ennek a változása nagyon lassú, de azért szigorú büntetésekre számíthatunk majd a jövőben, hogyha nőket érnek ilyen erőszakos cselekmények. Szeretnék egy olyan esetről beszámolni, ami áttörést jelenthet a becsületgyilkosságok elleni harcban. Egy 18 éves lányt gyilkoltak meg a bátyja, öccse, mégpedig miért? Mert az édesapja engedélye nélkül házasodott meg, és amikor a házassága felbomlott, akkor vissza szeretett volna térni a családjához, és az egész család bendült a nappaliban, amikor a bátyja a szomszédos szobában meggyilkolta ezt a lányt és a rendőrség csak a magát a tettest tartóztatta le ennél a becsületgyilkosságnál, illetve nem, helyesbitek, az egész családot letartóztatták, és ez úgy tűnik, hogy áttörést fog jelenteni, hiszen gyakorlatilag ez a nyomás, ez a családból nehezedett a magára a tettesre, hogy nem is akarta volna elkövetni ezt a gyilkosságot, de gyakorlatilag kénytelen volt, mert a családja akkor a nyomást gyakorolt rá. Tehát ő maga is tulajdonképpen áldozat volt. És ezért is köszönöm szépen a jelentéstevőnek is ezt a nagyon színes és komplex jelentést. Amit nagyon értékesnek tartok, azok azok a helyek, amikben Törökországot felhívja arra, hogy minél hatékonyabban harcoljon a nőket ért erőszakos cselekmények ellen és úgy tűnik, hogy Törökországban már vannak lépések, amin változtattak az elmúlt időszakban, és úgy tűnik, hogy nagyon fontos az, hogy például a kényszerházasságok gyakorlatát is lassan sikerül abba az irányba fejleszteni, hogy ez egyre kevésbé játszon szerepet, hiszen így gyakorlatilag nagyon nagy társadalmi nyomás alatt állnak ezek a nők, és egyébként a képzettség is, az iskolai végzettség is rendkívül fontos, és nagyon fontos az, hogy minél több lány járhasson iskolába, hogy az írástudatlanság ellen harcolni lehessen és nagyon fontos, hogy a sztereotípiák a nők ellen jobban kiírtásra kerüljenek, és hogy nagyobb szerepet vállalhassanak az országgazdasági életében, hiszen az iskolai végzettség, a képzettség nagyon nagy szerepet játszik. A nők helyzete a munkaerőpiacon erőteljesebben kell, hogy támogatást élvezzen a jövőben. A nőket foglalkoztatni kell a munkaerőpiacon, és helyzetbe kell hozni, hogy munkahelyet találhassanak, és nagyobb szerepet játszhassanak a gazdasági életben, hiszen ez ehhez mind hozzájárulhat az, hogyha a kvalifikációjukat növeljük. És tehát nagyon fontosak ezek a különböző programok, és egy konkrét program is, ami a múltban lezajlott, rámutatott arra, hogy milyen fontos ez a dolog. Köszönöm szépen! Meisner asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Én Németországból jövök, nagyon sok török lakik nálunk, már a harmadik generáció török lakosságunk is van, és nagyon sok török család teljes mértékben beintegrálódott a nyugati gondolkodásban, és már a családukon belül a nők egyenjogúsága is már megvalósult és azonban még vannak családok, ahol teljesen más az, e, a nők jogaival és az állásával kapcsolatos hozzáállása. Németországban is nagyon gyakran vannak ilyen úgynevezett becsületgyilkosságok. Én mondjuk ezt a szót, hogy becsület, ezt ebben az összefüggésben szörnyűnek tartom, hiszen gyakorlatilag állítólag biztosnak tartott család ölében gyakorlatilag zajlanak le ezek az úgynevezett becsület gyilkosságok, és ez ellen tennünk kell, de nagyon fontos, hogy ezt a tudatot kell elsősorban megszüntetni, hogy egyáltalán erre sor kerülhet, és én azt gondolom, hogy talán vidéken még egy kicsit máshogy gondolkoznak az emberek, tehát itt a tudatot kell megváltoztatni. Én azt gondolom, hogy a nagyvárosokban, Törökországban már nagyon sokan úgy gondolkoznak, ahogy azt mi is üdvözölnénk, és azt gondolom, ahogy mi üdvözölnénk egy új tagállamot az EU-ban, ami a nők kell kapcsolatos beállítottságot illeti, de azt gondolom, hogy talán vidéken Törökországban még egészen más a helyzet a tudati szinten. És én azt gondolom, hogy nagyon erőteljesen nekünk forszíroznunk kell az, hogy igen, Törökország beléphet az EU-ba, hogyha hajlandó arra, hogy a nők szerepét erőteljesebben figyelembe ugye, hogy a nők szerepét támogassa, és hogy ne csak az általános iskolai végzettség során, hanem magasabb iskolai végzettség elérésében is támogassa a nőket. Én azt gondolom, hogy ez egy tudati szinten zajló fejlődési folyamat lesz, és azt gondolom, hogyha az EU kinyilvánítja azt, hogy egyre inkább partnert lát Törökországban, hogyha ezen a téren is sikerül előrelépnie. Még egy dolgot hadd említsek meg, Törökországban már most vannak olyan projektek, amiket EU pénzekből támogatnak, de nagyon kevés a kofinanszírozás a török állam részéről, és nekünk forszíroznunk kellene azt, hogy itt több minden történjen, hiszen itt nagyon fontos területek vannak, amelyek a nők helyzetét javíthatnák, és fontos lenne, hogy a török állam is nagyobb szerepet vállaljon ezen a téren. Boszko asszonynak külön köszönöm a munkát, többször elutazott Törökországba, megnézte, hogy mi a helyzet, hatalmas nagy erőfeszítéseket tett a jelentések kidolgozása során, és azt gondolom, hogy én csak nyomatékosan csatlakozni tudok rengeteg mindenhez a jelentésben, hogy a nők szerepét növelhessük, támogathassuk. Köszönöm szépen, és Papadopoulos asszonyi lesz most a szó. kérjük, hogy mikrofonba beszéljen. Köszönöm szépen, elnök úr. Gondosan elolvastam a jelentést. Boszkjú asszony igen sok erőfeszítést tett azért, hogy leírja, milyen átalakulások zajlanak most Törökországban a jogot, jogérvényesítést illetően. A bizottság számára igen hasznos megtekinteni, hogyan alakultak ezek a kérdések. A nők elleni erőszak, becsületbeli ügyek és egyéb területek. Az elmúlt húsz évben ezeket követtem, az Európa Tanács tagja voltam, és a jelentést elolvasva azt látom, hogy a az előadó optimista meglátásai ellenére egy-két dolgot azért itt ki kell emelni. Nem elég a szabályzás, a jó törvény, hanem ami fontos, az a törvények megvalósítása. És ami a megvalósítást illeti, nem vagyok biztos abban, hogy a török hatóságok itt valóban előre mentek. A becsületbeli ügyekkel kapcsolatos bűncselekmények száma igen magas, az erőszak is még mindig az erőszakos házasságok 14-15-16 éves lányokat kényszerítenek házasságra, és ezt mindenképpen bele kell venni a jelentésbe, valamint a nők analfabetizmusa és ezen nők szegénységéről is beszélni kell. A közös parlamenti bizottság tagjaként jártam Törökországban, és hallottam a nő egyesületek mit mondtak erről, és a kurd egyesületek. A kurdnőkről is beszélni kell. Nem elég csak a hivatalos tisztségviselőkkel találkozni Törökországban, hanem nőszervezetekkel is. Meg kell hallgatni a, az egyszerű nőket is. Jobb oktatásra van szükség, igen. Azt olvastuk a jelentésben, hogy van már javulás alap és középfokon, de az egyetemi szinten hány nőnek van egyetemi végzettsége, és hogyha befejezik a tanulmányaikat, milyen posztokat foglalnak el, ami a nők számára nyitott központokat illeti, legalább 50 ezer emberre kellene egy központot, befogadó központot nyitni a nők számára, de itt milliók érintettek, és éppen ezért ezen központok száma nagyon alacsony. Nagyon sok módosítást készítettem, elolvastam a tavalyi jelentést is, és az Európa Tanács jelentését is ennek alapján. 23-as fejezet. Én ellene vagyok, hogy ezt a fejezetet megnyissuk. Miért? Politikai kérdésről van szó. Tudják, hogy az Európa Tanács nyolc fejezetet nem tárgyal, mert 2006-ban elutasította Törökország, hogy ciprusi kikötőket megnyisson. Más fejezetek Ciprus miatt blokkolódtak, vagy pedig azért, mert Franciaország blokkolta a fejezeteket, úgyhogy nekünk szakbizottságnak ez nem a szerepünk, hogy az említett fejezetet megnyissuk, mert politikailag igen nagy kérdésről van szó, amelynek nagyon sok közvetkezménye van, politikai kérdés, úgyhogy én nagyon is ellenzem az említett fejezet megnyitását. Köszönöm, Koszta asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, el kell, hogy ismerjem, hogy Pockolt asszony nagyon érdekes jelentést nyújtott be. És kiderül, hogy nagyon sok emberrel találkozott törökországi látogatásai során. Ez egy jó módszer arra, hogy ne olyan absztraktra sikerüljön egy ilyen jelentés. Ezt nagyon is el kell ismernünk, és egyébként az is nagyon érdekes, hogy hogy 2020-ig próbál egy horizont folyamatot bemutatni számunkra, aminek nyilván politikai jelentősége is van. És itt nagyon fontosak a stratégiai résztvevői a demokrácia érdekében folytatott harcnak. Három pontot szeretnék talán kiemelni ezzel kapcsolatban. Először is azt gondolom, hogy erősíteni kellene a török nők kapcsolódási pontjait az eurós társulási projektekben, hiszen itt a fiatalok mobilitása, a különböző szakmai képzésekkel kapcsolatos programok vetületében is ez érdekes lehetne, és meg kellene vizsgálni azt, hogy ezekben a partneri kapcsolatokban elegendő nő vesz részt. Tehát itt nagyon nagy mértékben elősegíthetnénk egy mentalitás váltást, hogy a nők is egyre inkább bevonódjanak ebbe. Én is részt vettem Isztambulban egy közgyűlésen, amit a különböző NGO-k és az önkormányzatok részvételével az illetékes miniszter folytatott le, és elmondhatom, hogy egyre inkább bevonásra kerülnek a nők ezeken a területeken. A politika területen is egyébként elég sok nő vált aktívá, azonban eléggé nyugtalanok, amiatt, hogy a nők véleményét nem fogadja szolidaritás a társadalom részéről. Tehát gyakorlatilag nagyon fontos lenne, hogy mi szigorú elvárásokat támaszunk ezen a téren, de azért bátorítsuk Törökországot, tehát ne, mint egy ilyen tanítónőként üljünk előttük és jegyeket osztogassunk, hanem inkább támogassuk őket ezen az úton. És az EU nyilván azt szeretné, hogy a Törökországban egyre erőteljesebb demokrácia alakulhasson ki, és ez persze kéz a kézben jár a nők szerepvállalásával. Elmondható az, hogy eléggé kis százalékos arányban vannak jelen a nők a gazdaság területén, a, ö, eléggé kicsi a részaránya a különböző szolgáltatásoknak a nők számára, a gyerekek napközi és egyéb más területeken, tehát emiatt eléggé nehéz a nők szerepvállalás a munkaerőpiacon és a gazdasági életben. Tehát, ahogy ezt gondolod, a Pulusz asszony is elmondta, e, a nők szerepvállalása emiatt is nehéz, hiszen nem kerülnek bevonásra a gazdasági életbe, és ez a gazdasági válság és a képzés e, területén is így van. Egy harmadik pontot szeretnék még megemlíteni, és ez pedig szintén hasznos lenne a jelentésben, tehát itt ne csak a kényszerházasságokra és a becsületgyilkosságokra utaljunk, hanem még jó lenne, hogyha a vallási sokszínűségre is utalnánk a jelentésben. Ugyanis a nem muzulmán nők számára egy nehézség, hogy nem tudnak más vallású férfihez hozzámenni. És tehát üldözik őket emiatt, és kényszer gyakorolnak rájuk. A vallások és a kultúrák közötti átjárás így ezáltal megnehezítődik, és én azt gondolom, hogy ez egy fontos kérdés, és visszalépést láthatunk e tekintetben. Köszönöm szépen! Carter asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném eh, Boszkurt asszonynak gratulálni, hiszen már számos éve sikerült beszélgetnünk erről a témáról, a perspektívákról és a politikai felelősségeinkről és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos mérföldkő ez a jelentés, és nagyon jó időpontban e, kerül elkészítésre, hiszen jelölt országról van szó, akinek nagyon nagy problémái vannak a, ezen az úton, és éppen ezért nagyon fontos megvizsgálni azt, hogy a nők milyen szerepet játszanak abban, hogy Törökország egyre jobban közelíthessen az Európai Unióhoz, hiszen itt a demokrácia egyik alapkövéről beszélünk, és az alapelvek gyakorlatban való megvalósulásáról is beszélünk az emberi jogok területén, és nagyon fontos, hogy ezek a jogok megfelelő módon a gyakorlatban is alkalmazásra kerüljenek, hiszen a gyakorlatban, amiről éppen beszélünk, a nők jogai nem érvényesülnek minden egyes esetben, és éppen ezért utalnunk kell arra, hogy Törökország letette a garast az emberi jogok betartása, tiszteletben tartása mellett, így a nők jogai figyelembevétele mellett is. Azonban Törökország éppen az arab tavasz kapcsán nagyon fontos vezető szerepet tölthet be ezen a téren, és nekem jövő héten közösen más kollégákkal lehetőségem lesz arra, hogy a törökországi választásokat megfigyelőként végigkövethessük, és megvizsgálhassuk azt, hogy akár tunéziai képviselőkkel is találkozhatunk, és egyre nagyobb kétségek merülnek föl azt illetően, hogy Törökország vezető szerepet tölthet be ezen a téren, hiszen gyakorlatilag nagyon fontos lenne, hogy a törvényekben is, a jogalkotásban is ezek a jogok lefektetésre kerüljenek, és ez még nem mindenhol figyelhető meg ilyen mértékben. És nagyon fontos lenne, hogy a modern, modernizáció a nők jogainak a betartása vonatkozásában ez egy nagyon fontos, jelzésértékű dolog lehet. Törökország vonatkozásában, és egyébként ez a jelentés rendkívül sok olyan szempontot tartalmaz, hogy hogyan valósulhat ez meg a gyakorlatban. Azonban ez mégiscsak egy kétoldalú dolog. Nyilván jogalkotásról is szó van, egyrésztről, másrésztről viszont a törvények betartásáról is a gyakorlatban, hiszen nyilván mindig a mentalitás miatt vannak ö, ö, gyakorlatilag ö, olyan ö, kudarcok, nyilván, hogyha a törvényhozásban sikerül törvénybe foglalni a nők jogát, ezt követi a gyakorlatban való alkalmazás, és nagyon gyakran megfigyelhető, hogy a különböző végrehajtó hatóságokat nem tájékoztatják megfelelően ezekről a megváltozott nőjogi törvényes szabályokról, és ezért nagyon fontos itt a konkrét események megvizsgálása. Az Európai Bizottság pedig vizsgálja a törvények végrehajtását, és eh, a kérdés, hogy milyen módon zajlik ez az ellenőrzés, és nagyon fontos lenne egy megfelelő eh, status quo eh, megállapítása, és annak a megvizsgálása, hogy milyen úton, módon érvényesül az állami utakon ez a dolog. Nagyon fontos például megvizsgálni a vallás helyzete és szerepe ezen a területen, és annak is esetlegesen a meg vizsgása, hogy milyen szerepet vállalhatna a, akár a vallás az egyház abban, hogy ez jobban érvényesülhessen. Tehát gyakorlatilag itt Törökországon belüli belső helyzetről beszélünk, és persze nekünk is ügyelnünk kell arra, hogy ne csak a pozitív példákra figyeljünk, ügyeljünk, tehát amikor vannak hölgyek, akik a gazdasági életben eredményeket érnek el, vagy a kutatás területén, akik nagyvárosokban laknak, stb. stb., hanem azért ne feledkezzünk el arról, hogy a kurd területeken például, vagy máshol egyéb törökországi vidéki területeken milyen a nők helyzete, hiszen itt gyakorlatilag egy jelölt országról van szó, eh, ahol el kell érni az egész országban azt, hogy a nők helyzete javuljon gazdasági és társadalmi szempontból is. De minden esetre Boszkut asszonynak gratulálok, nagyszerű, hogy pozitív üzenetet sikerült ezzel, ebben a jelentésben közvetíteni, de azért tartalmaz figyelmeztetéseket is, hogy Törökország alkalmazkodjon az európai ö, szabályokhoz. Köszönöm szépen! Ugye az elnök Matéra asszony következik. Grazie, Presidente. Come già la relatrice... Köszönöm. Elnök úr, az előadó már kiemelte rendkívül részletes jelentésében, és a kollégák is említették, mégpedig azt, hogy a nők helyzete Törökországban nem változott, egyáltalán nem változott, és nem volt ott javulás, hogyha figyelembe vesszük a világjelentés, 2009-es világjelentés részleteit, akkor ez bizony riasztó. Például a fizetéseket illetően 134-en vannak a listán, Törökország a 129. helyen áll. Törökországban csak az önkormányzatok 1%-ában van női polgármester. Boszko asszony rendkívül odafigyelt minden elemre, és többször elutazott Törökországban, nagyon sok kapcsolatot létesített a török nőkkel. Felteszem a kérdést, hogy ez a az elképzelés, vagyis hogy kvótákat vezessenek be a nők esetében, ez megfelelő-e, vagyis az választások során is alkalmazzák ezeket a kvótákat. Ez a bevált gyakorlatok része. Egyébként Lengyelországban néhány nappal ezelőtt volt választás, és láttuk, hogy a kvótának köszönhetően nagyon sok nő szerepelt a szavazó listákon, a választási listákon. Hogy ha a nők részvételét akarjuk biztosítani a politikai életben, akkor ez Törökországban is ez a módszer igen hasznos lenne, hogyha csak a nők egy százaléka vesz részt a politikai életben, bizony ez nem elegendő. Elnök, köszönöm. Tumszen asszony. Köszönöm a szót. rendkívül fontos jelentésről van szó, amely az előadó személyes elkötelezettségét is kifejezi. Többször elutazott az előadónk Törökországba, ez rendkívül fontos, főként, hogyha Törökországra hatást akarunk gyakorolni a tárgyalások keretében. Úgy gondolom, hogy itt jelentős problémákról van szó, egyes problémák még erőteljesebben jelentkeznek. A kényszerházasságok, ez nagyon súlyos dolog. A kényszerházasságok Törökországban, de más országban is előfordulnak, vagyis olyan országban, ahol nagyszámú a török lakosság száma a nők elleni erőszak, a kényszerházasságok, ez bizony súlyos kérdés. Annak ellenére, hogy a törökök bizonyos ágazatokban azért előreléptek. Azt is tudni kell, hogy nagyon kevés olyan országban, Európában, amely kvótákat vezetett volna be, például az egyetemek esetében, a nők férfiak egyenlősége jegyében. Törökországnak van-e ilyen kvótája van, tehát nekünk is át kellene venni ezeket a jó elemeket. A rendőrképzés másik kérdés. Itt a törökök jó modell dolgoztak ki, ezt nekünk is követni kellene. Van itt egy nyugtalanító elem, a nők részvétele. Szó volt arról, hogy a kvóta járható út a nők részvételének fokozása érdekében. De van egy másik elem, ami megdöbbent engem, a nők részvétele a szakszervezeti mozgalomban. Ez nagyon-nagyon alacsony. Mi nálunk Dániában, a mi kultúránk egészen más. Elég furcsa azt tapasztalni, hogy Törökországban nagyon sok olyan nő van, aki részt vesz a vállalatok életében, például a vezetésben is, ez 40 százalék, de Dániában nagyon kevés, nagyon kicsi ez az arány. Nálunk a nőknek van diplomájuk, és saját vállalkozásuk van esetleg. A lényeg az, hogy itt konkretizálni lehetne egy sor kérdést, vannak olyan dolgok, amelyek a török társadalomban már léteznek Törökország potenciális jelölt a bővítés szempontjából, ezt figyelembe kell venni. Elnök, köszönöm, Klász asszony. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen a jelentéstevőnek ezt a jelentést, hiszen mikor is lett volna a legjobb időpont arra, hogy egy ilyen jelentést megfogalmazunk, ha nem most. A, azt mondom, hogy ez kő keményen bánik a problémákkal. Tehát kőkeményen kell bánnunk eh, ezekkel a problémákkal, és eh, hallottunk most egy eh, csatlakozási jelölt országról, tudjuk, hogy folynak a csatlakozási előtárgyalások, és én azt gondolom, hogy eléggé kevés hasznunk van abból, hogyha itt túlzottan, moderáltan, visszafogottan és diplomatikusan beszélgetünk ezekről a dolgokról. Én, hogyha megnézem itt a pontok alatt szereplő gondolatokat, az a benyomásom támad, hogy kicsit túl diplomatikusan fogalmazunk, túl visszafogottak vagyunk, és nem eléggé szigorúan jelezzük aggájainkat bizonyos témakörökben, és én azt gondolom, hogy van, ahol egy kicsit több kritikát kellene itt a sorok között elhelyeznünk. Például a nyolcas pont, felszólítjuk a török kormányt, hogy a nők elleni erőszak területén nulla tolerancia elvét kövessen. Itt nem felkérjük, hanem ez egy kötelezettség, ez egy alapvető döntésünk, hogy mi elítéljük a nők elleni erőszakot. Tehát itt azért egy kicsit a szóhasználat területén egy kicsit direktebbé válhatnánk, és konkrétabbá válhatnánk. Vagy a 13-as pont, hogy felszólítjuk a, vagy felkérjük a török államot, hogy a kényszer házasságot büntesse, büntető jogilag. Hát persze felkérjük, de hát azért itt eh, talán a képzettség, az iskolai képzettség témáját is bele kellene ebbe vinni, nem csak a nőkre kellene itt összpontosítanunk, hiszen tudjuk azt, hogy itt az segíthet, hogyha a nők és a férfiak ugyan azzal a problematikával nőnek már fel, tehát már a nevelésük során kell, hogy erre ügyeljenek, hogyha nem patriarchátusban nőnek föl, hát nyilván, hogyha a nők úgy nőnek föl, ahogy fölnőnek a patriarchátusban, patriarchátus jellegű család van, akkor ez a probléma ez valóban jelentősé válik. Tehát nagyon fontos a fiúkat és a lányokat is közösen kell az iskolában ezzel az egyenjogúsággal felnevelni. Tehát ez nagyon fontos dolog, és ezt viszont lehet ellenőrizni, hogy mi szerepel a tantervekben, mert csak akkor fog sikerülni, hogyha ez a tantervekbe is bekerül, hiszen csak akkor harcolhatunk ezzel ellen. A kényszerházasság a legkevesebb esetben kerül bíróság elé, hiszen a nők szinte nem e, mernek a saját családjuk ellen perelni. Hát, hogyha már egy nő eljut odáig, hogy a saját családját bepereli bíróság előtt, azért ahhoz már valami egészen szörnyű esetnek kell történnie, és ezért nagyon fontosak a visszamenőlegesen megvizsgálni ezeket az eseteket, hiszen itt már a kezdeti lépésekben is figyelni kellene ezekre a dolgokra. És én azt gondolom, hogy az Európai Parlament női bizottságának azért itt egészen kritikusan nevén kell nevezni a gyereket, és nagyon fontos, hogy én megkérném önöket, hogy ebben a jelentésben egy kicsit szóljunk világosabban ezekről a kritikus pontokról. Köszönöm. Okej, okay. jag vill tacka för alla värdefulla synpunkter och innan jag ger ordet till Eh, és akkor most köszönöm szépen ezeket a nagyon világos megjegyzéseket, és akkor most én Boszkort asszonynak még visszaadnám a szót, de akkor még előtte Vákri úrnak adom meg a szót az Európai Bizottságtól. Thank you, Chairman, and good morning to Köszönöm szépen, elnök úr, mindenki üdvözlök. Fontos kérdés a törökországi csatlakozási folyamatban, és fontos abban, hogy hogyan látják Törökországot az európai tagállamok. Szeretném elmondani, hogy nagyjából osztjuk ö, Boszkort asszony elemzését. Négy fő terület van, ahol még munka vár a szereplőkre. Foglalkoztatás, oktatás, politikai képviselet, negyedik pedig nők elleni erőszak. A vita élénk volt, nagyon pozitív. A kérdéseket nem könnyű megoldani, sőt megtárgyalni se. Ezt dinamikájában kell látni. Úgy gondoljuk, hogy a jelentése, a jelentéstevőnek Mm, elismeri a pozitívumokat, és rámutat azon területekre, ahol a török hatóságok, a török civil társadalom, a, törös, a török résztvevők további erőfeszítéseket kell tegyenek, hogy a jogrend társadalmi, politikai realitássá váljék. Hogyha van kérdés, szívesen visszatérek rá, de itt talán le is állnék a hozzászólásommal. Köszönöm szépen! Mrs. Papadopoulou. Papadopoulou asszony. Van egy kérdésem a bizottság képviselőjének. Nem tudom, hogy jól értettem-e de azt mondta, hogy nem könnyű foglalkozni a kérdésekkel. Azon kérdések, amelyekről beszéltük, teljesen világos kényszerházasság, nagyon fiatal nőknek, becsületbeli bűncselekmények idézőjelben. Sajnos nem áll e, rendelkezésünkre elég statisztika és adat, de az Európa Tanácsnál sok mindenre rámutattak már. Szeretném, hogyha elmondaná, hogy ön szerint miért nem könnyű foglalkozni ezzel, mert ez már évtizedek óta itt tart. így fontosságú, hogy a bizottság világos álláspontot képviseljen. Ómen Omen asszony jelentésében két éve különbekezdések bekezdések foglalkoztak ezzel. nagyon határozott eljárásra van szükség. Különben még évtizedekig vitatkozhatunk erről. Hogyha azt akarjuk, hogy Törökország csatlakozzék, akkor javítson nem csak a jogszabályokon, hanem ezeket végre kell hajtani. Ez kötelezettség az EU-val szemben. Nem látjuk a végrehajtását a kötelezettségeknek, a teljesítését politikai szempontból. Alá kell írniuk ezeket, aláírják. Ciprus azonban nem ismerték el az én tagországomat. Hogyan gondolkodhatjuk, hogyha, megváltoz, gondolhatjuk, hogyha megváltozták a jogszabályokat, akkor fogják teljesíteni a kötelezettséget, hogy EU tagok legyenek. Szeretnék határozott választ hallani erre. Mr. Makridis? Makridis asszony. Makridis úr. Köszönöm szépen a kérdést. Hadd mondjak egy példát. Van egy családvédelmi törvény, 80, 98-ban fogadták el, 2007-ben meg változtatták, nagyobb a hatája. Most az újságban látom, hogy újra módosították, újra bővült a hatája. Nem könnyű ezeket a kérdéseket kezelni, mert nem csak arról van szó, hogy mm, jogszabályok kellenek, társadalmi átalakulásra van szükség Ez a folyamat egyik napról a másikra nem mehet végbe. Ezért kell a dinamikát nézni. Bátorítani kell a folyamatot, bátorítani kell a részövőket Törökországban arra, hogy változtassanak. Együttműködés kell a hatóságok és a civil társadalom között, a parlamenten belül is. Így lehet elérni gyors eredményeket. Monitorozzuk a helyzetet Törökországban. az előreadási jelentések közül a következő holnap jelenik meg. Megpróbálunk reális képet adni a női jogok érvényesüléséről Törökországban. Ezt értettem, amikor erről szóltam. szóltam. Nem csak jogszabályokról van szó, nem csak az igazságügyről, a hatóságokról, társadalmi változásra, mentalitás változtatásra van szükség, és ez az, ami ki kell tűnjön a Boszkort jelentésből. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen, és akkor most lezárásként Boszkor asszonynak adom meg a szót, hogy lezárjuk ezt az eszmecserét. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a kollégáknak a visszajelzést Köszönöm a támogatást. Szeretnék visszatérni néhány kérdésre, amelyet említettek a kollégák. Örülök a nulla tolerancia politikának támogatásának. Ez kulcs, kulcsfontosságú a nők elleni erőszak leküzdésében. A jelentésem éppen arról szól, hogy nem törvény kell, hanem gyakorlat. Át kell ültetni ezt a valóságba. Azt hiszem, világos a jelentésemben. A becsületbeli gyilkosságok idézőjelben kérdését felvetettem, két kollega is szólt arról, hogy ezt specifikusabban meg kell említeni. egy külön bekezdés lesz majd azon kollégák segítségével, akik ezt említették. A költségvetésről Meissner asszony szólt. Pontosan ez az oka, hogy most elmentem a pénzügyminisztériumba, és rákérdeztem. Csodálatos törvényeket alkothatunk, stratégiákat, meg akcióterveket, hogyha nincsen költségvetés ott biztosítottak arról, hogyha pénz kell az erőszak elleni küzdelemhez, akkor azt biztosítják. Azt hiszem, hogy ez fontos. Ezt alá kell húzni. Törökországban jelenleg van egy olyan tendencia, amely az erőszak ellen megy. Török a török társadalomnak most már elege van az erőszakból, és kérik a kormánytól, hogy tegyen ellene. Azt hiszem, hogy erről nem szabad megfeledkezni. Ami az oktatást illeti, nem az egyetemi oktatásról van szó, mint ahogy Brita mondta. Sok karon több a nő, mint a férfi a kérdés a szakoktatás Törökországban ö, nem megfelelő a szakképzés, javítani kell rajta, főleg a nők számára. Nem mondtam a jelentésemben, mert nem volt elég hely, de vannak olyan ö, nők, akik otthonokban élnek, és azt mondják, hogy szeretnénk dolgozni, a saját lábunkon szeretnénk állni a gyerekeinkről gondoskodni. Szeretnének szakmát találni, hogy dolgozhassanak. Van erre terv, de ez ennek bővülnie kell, hogy a nők segíthessenek magukon, anyagilag is jobb helyzetben kell lenniük a férjjel szemben. Több otthonra van szükség. Hogyha megnézzük az Európa Tanács jelentését, több mint 50 ezer személy él otthonban az igazságügyminisztériumban és a belügyminisztériumban tárgyaltam erről, és egy szabályzatot készítenek elő, hogy ö, több otthon legyen. Kétszáz ilyen otthon kéne létezzen, még nincs ennyi. Törökország lakosságának ismeretében. Nos, a 33. fejezettel kapcsolatban az alapértékekről van szó. hogy ha hatni akarunk Törökországra, akkor az Európai Bizottság az alapjogokról kell szóljon Törökországgal szemben. A kiegészítő jegyzőkönyv nek a megvalósítása Ciprus miatt késlekedik. A török nők helyzete javulásra vár. Azt hiszem, ez világosan kijön a jelentésemből. Ami a nők a politikában témát illeti, de Costa és Matéra kollégák ehhez szóltak hozzá. Azt hiszem, hogy ez ö, fontos volt. Ö, 14 százalék most a részvétel, de e fölé kell emelkedni. Kráca asszony szólt egy nagyon fontos dologról, Törökország modell lehet a női jogokban az arab országok számára. Támogatom ezt, tényleg javíthat a nők helyzetén a többi országban. Brita Thompson a kényszerházasságokról szólt. Nos, a kényszerházasság törvényellenes Törökországban, de nincs benne a büntetők törvénykönyvben. Most bele fogják tenni a büntető törvénykönyvbe. Ez lépés előre. Egyetértek. Illetve szeretnék mondani egy történetet. NGO-któl hallottam. Egy lányt bele egy házasságba, a családja belekényszerítette, ő nem akart menni, Megtudta, hogy vannak egy, tanf, ö, egy tanfolyamon megtudta, hogy ez nem törvényes, hogy a házasságkötés után mehet a bíróságra, hogy érvénytelenítsék a házasságot, mert kényszerházasság is. Csak azért, mert tudta. Azt mondta a szüleinek, rendben, kényszeríthettek rá, de utána bíróságra megyek, és elfogják, és érvénytelenít fogják. A szülők elgondolkodtak azon, hogy talán mégse jó ez a lánynak nem csak kriminalizálni kell, hanem a nőket tájékoztatni kell a jogaikról. Keletországi, kelet-törökországi nőkre oda kell külön figyelni, mert ők még kevésbé tudják, hogy mik a jogai. Szakszervezet. Aggodalomra ad okot. A nők számára nagyon nehéz szakszervezetbe belépni, nők és férfiak számára főleg a nők számára külön probléma, mert a diverzitás, a sokszínűség a szakszervezetben sincsen jelen. Ami az oktatást illeti. Az oktatás a fiúk életében is nagyobb szerepet kellene betöltsöm. Ezt írom a jelentésemben is. A fiúk és a lányok is bele kell kerüljenek egy olyan folyamatba, ö, a ö, nemek szövetségébre. ö, gondolok, együtt kell dolgozzanak a mentalitás megváltoztatásán. Ide az oktatás vezet oda, fel kell hívni a fiúk figyelmét is a nemek egyenlő jogaira. Örülök, hogy együtt dolgozhatom a kollégákkal, köszönöm a megjegyzéseiket. Okay, uh, okay, please. Very, very short correction. Nagyon rövid helyesbítésre kerülne sor. a 33. fejezet kérdése nem bilaterális kérdés, mert nincsen bilaterális kapcsolata Ciprusnak Törökországgal. Tör- Törökország nem ismeri el Ciprus, nincsen bilaterális kapcsolata. Ez az EU és a 27 tagállam kérdése. Nem Ciprus és Törökország kapcsolata, csak hogy világos legyen. Van egy dokumentum az EU-tól, ami ugyan erről szól. Okej, okay, då tackar jag eh, fru Boskurt för... Eh, Köszönöm szépen, Boszkurt asszony, ezt a jelentést. Köszönöm szépen mindenkinek, aki részt vett a vitában. Hmm, most az ütemterv, a módosítók benyújtásának határideje október 18 dél. Az Életékes Bizottság 21-22-én szavaz, novemberben, és a plenáris elé 2012. januárba kerül. Nos, ennyit erről a pontról, köszönöm. Most pedig áttérünk a következő pontra, 8-asra. Az Európai Szövetkezés statútuma jogállása a munkavállalói részvétel tekintetében. Először is adnám a szót Esztrela asszonynak az előtt. Obrigada, senhor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. És itt gyakorlatilag egy olyan jelentésről van szó, amit a foglalkoztatási bizottság fogalmazott meg, és egy rövid öt pontban szeretném összefoglalni a főbb szempontokat. Ahogy önök is tudják, a nők azért választanak szakszervezetet, hogy szociális és társadalmi igényeiket érvényesíthessék, és hogy hozzáférhessenek termékekhez és szolgáltatásokhoz, illetve hogy részt vehessenek a gazdasági életben. Ezek a szakszervezetek, ezek általában demokratikus vezetésűek, és és az önfelelősség, az egyenlőség és a szolidaritás jellemzi nagyban ezeket az európai szövetkezeteket. Ezek a személyek tehát részt vesznek ezeknek a szövetkezeteknek a munkájában, és a statútumban le lehet rögzíteni azt, hogy milyen eszközökkel gazdasági, szociális vagy kulturális célokat kívánnak elérni. És ezek a szövetkezetek gyakran stratégiai szerepet is játszhatnak a nők céljainak az elérésében, hiszen itt vannak csak nők által alkotott szövetkezetek, illetve szövetkezetek, amelyeket nő, nők és férfiak alkotnak, ezek hatékony célokat kívánnak elérni, és a szövetkezeteket vezető nők az élethelyzetüket szeretnék, életminőségüket szeretnék javítani, megtakarításokat eszközölni, hozzáférni bizonyos szociális szolgáltatásokhoz, akár lakáshoz is. Tehát ezek a pozitív aspektusai egy ilyen szövetkezetnek, de lehetnek negatív aspektusai is, hiszen az éremnek mindig van egy negatív oldala is. Ugyanis, hogy ezek a szövetkezetek nincsenek leválasztva a társadalomról teljesen, tehát emiatt a társadalom negatív aspektusait is visszatükrözik, és ezért a nőket érhetik itt is diszkriminatív eh, szempontok, például a különböző forrásokhoz való hozzáférésben, hiszen többnyire ezeknek az elosztása férfiak kezében van. Az, eh, az a lehetőség, hogy több nőt vonjanak be a döntési folyamatokba, eh, nagyon kívánatos lenne, hiszen itt a nemek közötti egyenlő támogatás elve érvényesülne, és a különböző egyeztető grémiumokban való részvétel is rendkívül fontos lenne a nők részéről. És egyébként a tagállamok szempontjából már rendelkezünk bizonyos adatokkal, és ezért meg tudjuk állapítani, hogy vannak területek, ahol a nők nincsenek megfelelő módon jelen, holott döntés hozatal szempontjából ez rendkívül fontos lenne. Rendelkezünk egy tanulmányjal és az ebből származó adatokkal, amelyek nemekre megbontva tükrözik azt, hogy a nők milyen erőteljesen vannak jelen az európai szövetkezetekben, és az ezzel kapcsolatos javaslatot is meg fogják találni az állásfoglalásomban. A helyzet az, hogy ezek a szövetkezetek nagyon fontosak a különböző gyártás és termék és szolgáltatások területén. Tehát néhány ország népgazdasága szemszögéből nagyon fontosak lehetnek ezek a szövetkezetek. Ahogy ezt elmondtam, a képzést is támogatják, regionális és helyi szinten is, és ezért is nagyon fontosak a nők szerepének fejlesztése terén. Ezek a szövetkezetek általában egy értékrenddel rendelkeznek, és ezért is a szegénység elleni harcban és az életminőség növelése terén nagyon nagy szerepet játszanak, és a jelenlegi válság helyzetben egyre nagyobb relatív jelentőségre tesznek szert, és ezért ezt az eszköz területet ki kellene használni, és gondoskodni kellene arról, hogy minél több nő vehessen részt ezekben. Gondoskodni kellene arról, hogy egyre inkább a nemek közötti egyenlőség kérdése a jelentésekbe, különböző jelentésekbe figyelembevételre kerüljön, és itt nagyon fontos kérdés a különböző egyeztető bizottságok tagjai nemek közötti megoszlása terén. Tehát gyakorlatilag itt, hogyha megnézzük az európai szövetkezeteket, akkor nagyon fontos az, hogy a bizottság vegye figyelembe a nemek közötti megoszlást is ezekben a döntési bizottságokban. És ezzel kapcsolatban nagyon fontos, hogy ez ezzel kapcsolatos európai rendeletet még át kell majd dolgozni a jövőben. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és akkor ezzel megnyitnám a vitát. Hárman szerepelnek a hozzászólók listáján. Nikolaj asszony lenne az első hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök úr, és gratulálok Eszrele asszonynak a kiváló jelentéshez. Semmit nem tudok hozzátenni, de szeretnék rámutatni két dologra. Tény, hogy nincs egyensúlyban az ilyen jellegű vállalat vezetése. De a, ha a legjobbnak és a nő bizonyul a vezetésre, gyakran elkerülik ezt a megoldást. Ez sajnos sok tagállamban így van, még azon tagállamokban is, ahol van hagyománya nemek egyenlőségének. Második megjegyzés az a lehetőség, hogy a nő jobban jelen legyen a vállalkozásban, ez jó dolog. De ne feledjük, hogy nagyon oda kell figyelni erre a bizottságnak és a tagállamok megfelelő szerveinek. Nincsen módosítom, teljes mértékben támogatom a jelentést. Sorry. <laughs> Eh, ordet går nu till eh, Mrs. Costa. És akkor most Costa asszony kap szót. A relatrice perché... Igen. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek. És azt hiszem, hogy nagyon fontos pontokra tért ki. Két pontot szeretnék kiemelni. Nemrég vettem részt a női koordinátorok ülésén, ahol az olaszországi szövet, ö, szövetségekről volt szó, és ezzel kapcsolatban meghallgatást próbáltunk kezdeményezni, ahol a nőket is szerettük volna megkérdezni, azt illetően, hogy a nemzeti szövetkezetekben milyen a helyzet. És egyébként nagyon sok nő vállal szerepet ezekben, hiszen nagyon sok szövetkezetben női koordinátorok kerülnek alkalmazásra, és egyébként nagyon érdekes javaslatokat tesznek ezek a hölgyek, és a mi bizottságunk számára nagyon fontos lenne, hogyha figyelembe tudnánk venni ezeket a koordinátor hölgyeket. És egyébként létezik egy olasz tanulmány, ebben a témában, amiből kiderül, hogy több nő vállal szerepet a szövetkezetekben, és a szövetkezeti szektort egyébként a válság kevésbé érintette, és hogy több munkahely teremtődött a szövetkezeti szektorban. Ezt is talán jó lenne figyelembe venni a jelentés során. Tehát úgy tűnik, hogy a munka mi a női munkanélküliség terén úgy tűnik, hogy ellenállóbb ez a szektor. Tehát úgy tűnik, hogy több munkahely teremtődik itt, mint másút. Ezt is talán jó lenne kiemelni. Még egy kérdés, hogy arra is mutassunk rá, hogy sok területen a nők nincsenek megfelelő módon jelen, képviselve. Tehát például a az egyeztető bizottságokban a nők, ahogy így rámutat a jelentés, nincsenek jelen. És ezért elmondható, hogy az ide vonatkozó irányelv pontjai nincsenek pontosan figyelembe véve. Én szeretném pontosan tudni, hogy mely pontokra vonatkozik ez a megállapítás. Ez fontos lenne tudni. Még egy dolog, hogy fontos jelzés lehetne hogyha a 2009-es jelentés e, nyomon követését a szociális gazdaságra vonatkozóan e, jobban e, figyelembe vennénk, hiszen itt az Európai Unió intézményei felkérték a megfelelő helyeket, hogy vegyék jobban figyelemre figyelembe az európai szövetkezetek társadalmi jelentőségét, és ez úgy tűnik, hogy nem került figyelembe vétele. Köszönöm szépen, mondja az elnök Kacsa asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, és teljes mértékben egyetértek azzal, ami elhangzott Estrella asszony állásfoglalásával is egyetértek, és teljes mértékben támogatom a kollégákat. Nagyon fontos dolog az, hogy nehogy itt abba a csapdába kerüljünk, hogy elmondjuk azt, hogy hát a nők ugye jelen vannak ezekben a szövetkezetekben, hiszen vannak női szövetkezetek is. Igen, de mi azt szeretnénk, hogyha ez a modell még tovább kibővülhetne, és tudjuk, hogy vannak ilyenek, de szeretnénk, hogyha a nők minden egyes szinten megfelelő módon jelen lehetnének, és ezzel kapcsolatban hónapban adatokra van szükségünk, mégpedig mennyiség és minőségi adatokra is, hogy mérleget vonhassunk. Azt illetően, hogy az irányel végrehajtásában leinkább e, küzdő tagállamok milyen módon harcolnak az itt fellépő problémákkal, és hogy mikre vezethetőek vissza ezek a problémák, hiszen itt néha elhangzik az, hogy a nők nem eléggé aktívak, de azért jó lenne tudni, hogy a nemzeti hatóságoknak milyen szerepük van ebben? Tehát eleve kapnak-e elegendő tájékoztatást a nők arról, hogy milyen lehetőségeik vannak, és hogy milyen szerepet kellene járni, játszaniuk a nőknek az európai irányelv szerint. Egyébként nem olyan sok hozzászólásom van, talán néhány pontosítást szeretnék majd a frakcióm részéről még eszközölni, de azt gondolom, hogy itt főként arról a szükségszerűségről van szó, hogy minőségileg és mennyiségileg is megfelelő, megbízható mérleget kell tudnunk húzni ebben a dologban, és egy munkamódszer kidolgozása is fontos lenne, hiszen ez nagyon fontos szerepet játszik a nemzeti hatóságokkal kapcsolatban, tehát hogy egy megfelelő, jól alátámasztott mérleget tudjunk vonni a megvalósulás tekintetében. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és mielőtt Esztrele asszonynak ismét megadnám a szót, hogy lezárólag kezelhessük ezt a témát, még a bizottsághoz fordulok, hogy szeretne valaki a bizottság részéről, ki is itt a bizottság képviselője ebben az ügyben? Öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Először is a irányelvvel kapcsolatos bizottsági jelentést tágabb kontextusba szeretnénk elhelyezni, vagyis ez a, az irányelv az Európai Szövetkezet statutumának helyébe lép. Nem sokára a statutumról kiadunk egy jelentést, és azután megnézzük, hogy az irányelvet szükséges-e módosítani. A második mondani való, amelyel kapcsolatosan szólnom kell, hogy kell elhelyeznünk ezt a bizottsági jelentést. Jelen pillanatban felülvizsgáljuk az Európai Társaság statutumát. Júliusban a bizottság az európai szociális partnerekkel konzultált arról, hogy szükséges-e a felülvizsgálatunk, és most várjuk a jelentésüket, mert az Európai Szövetkezet és az Európai Társaság vagy részvénytársaság sok hasonló jegyeket hordoz magán. Így az egyik problémája a másikban is jelentkezhetnek. Szeretnénk kiemelni, hogy jelen pillanatban ahogy a bizottsági jelentésből kitűnik, nincs gyakorlati tapasztalatunk az európai szövetkezetekkel, mert csak nagyon kevés szövetkezet létezik. 17 van, 37 alkalmazottal, és ez az összes problémát más megvilágításban mutatja be. Természetesen tüzetesen meg fogjuk vizsgálni az önök bizottságának javaslatait. A jelentésben a bizottság kiemeli, melyek azok a tagállamok, amelyek nem alkalmazták a nemek egyenlőségére vonatkozó rendelkezést megfelelően. Franciaország, Luxemburg, Málta, Románia, Szlovákia ezekről az országokról van szó, de ez csak az európai szövetkezetre vonatkozik, nem általában a szövetkezetekre. Gondosan megnézzük az önök szakbizottságának javaslatait, és a jelentést, amely esetlegesen a foglalkoztatási szakbizottság túl származik majd. Köszönöm szépen! Nos, mondja az elnök, köszönöm a hozzászólást, a hozzászólásokat, és most megadom a szót Eszterella asszonynak, az előadónknak. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönetet mondok mindenkinek, aki a különböző frakciók nevében szólt hozzá, megjegyzéseket tett a jelentéshez. Köszönöm ezeket a megjegyzéseket. Ezzel hozzájárulnak az anyaghoz. Elemezni fogom, amit önök mondtak, és valószínűleg a kommentárokat módosítás formájában lefordítatom. A saját jelentésemet módosítva. Köszönöm az Európai Bizottságnak is az előbb megadott tájékoztatást, ami az egyéb a vitatott anyaggal kapcsolatos fejleményeket illeti. Valamint válaszolt Koszta asszony egyik kérdésére, vagyis miért van az, hogy néhány tagállam még nem fogadta el és nem hajtotta végre ezt az irányelvet, csak öt tagállamról van eddig szó, ha nem tévedek. Egész röviden válaszolnék a felvetett kérdésekre. Először is Nadiké asszony. Az a helyzet, hogy lesz ez bizottsági parlamenti kezdeményezés a kvóta rendszer bevezetése azért, hogy kiegyensúlyozottan legyen mindkét nem képviselve az állami vállalatokban, olyan vállalatokban, amelyek tőzsdére kerülnek, és ugyanezt kell alkalmazni a szövetkezetek esetében. Ahogy már reggel elmondtam, a nők még mindig üvegfalba ütköznek a szövetkezetekben és más szervezetek vezető testületeiben. A nőket, nőknek nem teszik lehetővé, hogy a szövetkezetekben döntés húzó pozícióba kerüljenek. Éppen ezért hangsúlyuk a nők kiegyensúlyozott részvételét minden szinten, minden ágazatban. Legyen szó politikáról, vagy az üzleti életről. Szerintem ezt az elvet alkalmazni kell a szövetkezetek esetében is. Amit Kosztasszony mondott, ő azt mondta, hogy a szövetkezetek nem érzik át annyira a válság hatását, azért én nem vagyok ebben biztos. Például Olaszországban lehet, hogy ez így van, ha igen, akkor ez jó hír, érdemes volt odafigyelni, és ebből tanulni. De hogyha megnézzük azokat az értékeket, amelyek a szövetkezetek részei, ezek az elvek, értékek fontosak a szövetkezet és a társadalom részére, főként amikor a válság leküzdéséről van szó. A válság napról napra rosszabbodik, lelassítja a gazdasági tevékenységet néhány tagállamban, és a szakszervezetek elvei, értékei jelentősek lesznek a válság elleni harcban. Köszönöm a választ, a véleménytervezetemre feljegyeztem mindent, és várom, hogy egy javított verziót elfogadjunk, amelyet azután a, az illetékes bizottságnak, az EMPL foglalkoztatási bizottságnak megküldhetünk. Köszönöm, Esztrella asszony. Köszönöm azoknak is, akik részt vettek a vitában. Mi az ütemterv? Módosító indítványokat október 15-ig lehet, 15-ig délben lehet leadni legkésőbb. A bizottság szavazni fog a javaslatról, hogy november 21-22-én a plenáris ülés elnézést, az illetékes bizottság pedig november 23-án szavaz. Ennyi. Most pedig a 9-es pontra térnék át. A nők helyzete háborúban. Nikolaj asszonynak, az előadónak adom meg a szót. Köszönöm. Ez a mai napirendünk utolsó pontja, de jelentőségét illetően nem az utolsó helyen állít a bizottságunkban. Köszönöm a kollégáknak az írásos módosításokat, 111 érkezett. Ez mutatja, hogy ez a jelentés a kollégák érdeklődésének középpontjában áll, és biztos vagyok benne, hogy a módosítások hozzáadott értéket képviselnek. A módosítások többsége néhány cikkre és a stílusra vonatkozik főként. A C preambulum bekezdés, szexuális erőszak, mint háborús taktika, más módosítás az egyes preambulum bekezdése vonatkozik a nemzeti cselekvési tervek végrehajtására. A hármas bekezdéshez is sok módosítás érkezett. Ez a nők számának növelése katonai polgári békefenntartó műveletekben gondolatra vonatkozik, azután ötös bekezdés a szexuális erőszak büntetése, szexuális erőszak háborús taktikaként történő alkalmazásának büntetése. Szerintem együtt tudunk dolgozni, hogy kompromisszumos módosításokat fogalmazunk meg, a fő módosításokat felhasználva. hozzáadott értéket képviselhet majd ez a jelentés, hogyha a módosításokat figyelembe vesszük. Néhány dolgot szeretnék kiemelni, bár ezek nem ellentmondásosak, de kiemelném, hogy a tömeges erőszak, a Genfi egyezményben ez már szerepel, valamint az ENSZ 18-20-as közelmúltban, 2008-ban született határozatában is. A fő gond, amivel itt szembe kerülünk, a büntetlenség. Két mondat szól erről, az egyik a Nemzetközi Büntetőbíróság a volt Jugoszlávia esetében, és a ruandai esetre is vonatkozik egy mondat. A mai konfliktusok során a világban nagyon sok olyan eset van, amelyet nem jelentenek és nem büntetnek meg. Ez a fő probléma a büntetlenség. Ezért erőteljesen felhívom a döntéshozót, hogy engedje meg, hogy a nők a tárgyaláson, béke folyamat tárgyalásai során részt vehessenek, ott lehessenek, és így az igazság tételre is mód nyílik, még ha, késlet, ha késletetik az igazságszolgáltatást, majd azután nincs ítélet, akkor nem történt semmi ezt figyelembe kell venni, főként a szexuális erőszak háborúkban esetében. A jövő héten az árnyék jelentéstevőkkel fölveszem a kapcsolatot, azért, hogy a kompromisszumos módosításokon együtt dolgozzunk, mert nagyon sok értékes javaslatot föl tudok használni majd, amelyek a fő módosításhoz érkeztek. Köszönöm ezt a hozzászólást. Most önöké a szó, Garcia Perez asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. És én ott szeretném folytatni, amit Nikolaj asszony a legvégén mondott. Nagyon fontos, hogy módosító indítványainknak figyelembe kell vennie azt, hogy mennyire jelentős ez a téma. És itt nem a jelentés minőségével kell, hogy foglalkozon. Egyébként jó a jelentés minősége, és a legfontosabb kérdéseket meg is említi. Azonban nagyon sok módosító indítványunk van, és ezért ezeket egészen gondosan meg kell vizsgálni, kompromisszumos javaslatokat kell tenni, hogy a szöveg minősége jó legyen, és ne legyen ne tartalmazzon ellentmondásokat, és ezért nagyon szívesen rendelkezésükre állok az a tekintetben, hogy sikerüljön ezeket a kompromisszumos módosítókat kidolgozni. A jelentés számos pontjával kapcsolatban egyetértek. Egyébként itt van olyan kérés is, hogy töröljünk néhány bekezdést, és ezzel viszont nem értek egyet, nem gondolom, hogy ez javítaná a szöveg minőségét. Például az egészségügyi szolgáltatások kifejezés a nőkkel kapcsolatban a szexuális egészség nem nemi specifikus egészség kifejezéssel kapcsolatban nagyon fontos elmondani azt, hogy a nők viselik gyakran a legnagyobb felelősséget a vállalikon, és őket érinti a legnagyobb erőszak gyakran, és ezért minden szolgáltatás, ami e, vel élhetnek, üdvözlendő, és ezért is ezeket a szolgáltatásokat javítani kell, és az erre vonatkozó módosítókat üdvözlöm. Tehát nagyon fontos, hogy a nők e, a békefenntartó csapatok esetén is említése kerül, nem csak a katonai egységek vonatkozásában, hiszen az NGO-knál is, és a szociális partnerek terén is nagyon sok nő dolgozik, és vállal szerepet, és ezt még talán jobban ki kellene domborítani itt a szövegben. A konfliktus megoldási folyamatokra még utalni kellene, amelyben gyakran nők is részt vesznek. A konfliktus megoldás gyakran jóval egyszerűbb lenne, hogyha bevonnák a nőket már a háborúk előtt ezeknek a konfliktusoknak a megoldásában. Sokszor talán sor se kerülne háborúra. És a nők részvételét támogatni szeretnénk a konfliktus megoldási folyamatoknál. Még egy dologra szeretnék utalni, az elmúlt héten nagyon fontos és pozitív hírt kaptunk, a, mégpedig, hogy a béke Nobel-díjat három női aktivista, békeaktivista kapta, és ők nagyon is aktívan közreműködtek ezen a téren, és talán egy szóbeli módosító alapján, indítvány alapján egy olyan bekezdés is fel kellene vennünk a szövegben, mi, a, mi szerint üdvözöljük ezt. És mert lehet, hogy egyszer majd olyan időket élünk, amikor ez nem lesz olyan hatalmas nagy hír, hogy nők kapták a béke Nobel-díjat. Köszönöm szépen, és köszönöm ezt az utalást a béke Nobel-díjra. Papadopoulos asszony, két szót, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr, és Nikolaj asszonynak gratulálni szeretnék, mert hiszen nagyon-nagyon jó minőségű jelentést állított össze. Én 14 módosító indítványt nyújtottam be, hogy pontosan utaljunk arra a szövegben, hogy pszichológiai támogatásra van szüksége a nőknek, hogyha szexuális erőszak áldozatává váltak. És eh, ez a szexuális erőszak kérdés, ez, ez e, utalni kell arra, hogy ez nagyon gyakran szisztematikusan háborús taktikaként alkalmazzák. És e, az, hogyha ezek büntetés nélkül maradnak, akkor ez egy hatalmas nagy problémát jelent, és az erre történő utalást én nyomatékosan támogatom. Tudjuk azt, hogy háborús cselekedetek esetén a mi szigetünkön is ezt tapasztaltuk, gyakran a nők áldozataivá válnak a szexuális erőszaknak, megerőszakolásoknak és egyéb más formáinak a szexuális erőszaknak. És amikor a békét megkötik, akkor ezt büntető jogilag üldözni kell tudni, és a tetteseket bíróság elé kell tudni állítani. Tehát ez, ezt mindenképpen ki kell hangsúlyozni, hogy amit tettek, annak a büntető jogi felelősségét viselniük kell. Tehát, és a jelentéstevő ezt is leírta, hogy nagyon fontos az, hogy béke időkben nagyon fontos, hogy erőforrásokat kell erre a célra elkülöníteni és biztosítani. Én azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos dolog a mi bizottságunk részéről, és remélem, hogy ez az állásfoglalás elfogadásra fog kerülni. Köszönöm szépen! És akkor Koszta asszony következik. Köszönöm szépen Nikolaj asszonynak a jelentését, de hát nagyon átfogó, teljes körű jelentésről van szó. Szeretném kihangsúlyozni, hogy én is benyújtottam néhány javaslatot, hogy három témára szeretnék kitérni. Az egyik az emberkereskedelem felvétele a jelentésbe, hiszen itt olyan büntetekről van szó, amelyek eh, a háborús időkben és a háború utáni időszakokban is előfordulnak. A tömeges megerőszakolások szintén egy ilyen kérdéskört jelentenek, és gyakran sajnos az emberkereskedelem, ahol nők és kiskorúak érintettek. E, és van itt egy olyan mondat a jelentésben, amit talán egy kicsit viszont enyhíteni kellene üzenetét tekintve, tehát, mert hogy itt e, háborús hős nőkről van szó, ez lehet, hogy egy kicsit félrevezető lehet ez a megfogalmazás, hiszen itt nem háborús hősökről van szó, hanem béke hősök, vagy békeharcos hősnőkről. Tehát itt talán ezt a, nem egészen világos ez a megfogalmazás, ezen még dolgozni kellene. Harmadszor pedig nagyon fontos lenne az, hogy a női katonák szerepét is ismerjük el, és az olyan nők szerepét, akik az NGO-knál e, végzett munkájukkal hozzájárulnak a béke eléréséhez. Tehát nagyon fontos a polgári területen végzett munkának az azonos módon történő értékelése, hiszen a katonai területen és a civil területen is végeznek nők fontos munkát annak érdekében, hogy a béke megőrizhető maradjon. És kollégáim már elmondták, és szeretném önt is megkérni, elnök úr, hogy mi nő, nőjogi bizottság részéről üdvözöljük nyomatékosan azt, hogy ez a három békejogi aktivista megkapta a, a béke Nobel-díjat. És egyébként én még a részt is vettem néhány kampányban, hiszen Afrikában nagyon fontos dolog, hogy nők kapták a béke Nobel-díjat. Nem is reménykedtünk ebben, hogy ez elérhető lesz, de Reading biztos asszonyt is kértem, hogy az EU támogassa az erre irányuló kampány, de erre nem kaptam erre a megkeresésemre választ, és valószínűleg néhány szervezet, néhány képviselő is támogatta ezt, hiszen ez az EU győzelme is lett volna, és nem csak néhányunké. Köszönöm szépen, mondja az elnök, és akkor Melecseva asszonyi a szó. Köszönöm. Köszönöm Nikolaj asszonynak ezt a gazdag, méreható munkát. Igen, kényes kérdésről van szó. Ami a módosításokat illeti, a néppártnak nincs gondja a legtöbb ponttal, de ahogy a kollégák is elmondták, hogy jobban olvasható legyen ez az anyag, maximális kompromisszumra kell jönni azért, hogy minél több módosító indítványt sikerüljön belevenni az anyagba. Legyen ez minél tömörebb. Ami számít, az az, hogy a kompromisszumba jelzett gondolatokat átvegyük. Én hatot jegyeztem fel, ez egyik a büntetlenség elleni harc. Jó lenne, hogyha Papadopul asszony 75-ös módosításait elfogadnánk azért, hogy a bírósági eljárások körül, az eljárásodnak legyen nagy a vízhangja, és azt sugalnánk, hogy ez nem tűrhető. Másik a pszichológiai nyomás, hetes módosítás a nőkön, férfiakon, ez is kompromisszum lehet, azután szexuális erőszak kivizsgálása nemzetközi szervezetek tagjai által 58-70, valamint a az áldozatok kártalanítása, ez is legyen ott a kompromisszumban. Ötödik pont, támogatom, hogy legyen EU külön képviselő a békéért, a, a nőkért, a békéért és a biztonságért 95-ös módosítás. Záborszka és Simenez beszélő kollégák módosítását is belevettem a az öngyilkos merénylő nők esetére vonatkozva. Ők nem a háború áldozatai, hanem a háború résztvevői, cselekvői. Ezeket a problémákat nem lehet eltitkolni. 21-es, 31-es és 73-as módosításokról van szó. Szóval és még egyszer üdvözlöm az előadó kitűnő munkáját. Elnök, köszönöm. Nikolaj asszonynak adom meg a szót a konklúziókra. Köszönöm a kollégáknak, egyet értek teljes mértékben a javaslataikkal és a nagyon sok módosítással is. Pszichológiai támogatás, ez fő kérdését. Azután beszélhetünk a női kamikázékről, vagyis öngyilkos merőkről, ez a munkának egy másik oldala értékes javaslatok születtek, ezek még közvetlenebbek, nagyon sok módosítást készen állok elfogadni. Sok az ismétlés, és ezt együtt meg kell néznünk azért, hogy jó kompromisszumok szülessenek. A nők és gyermekek, nőkkel, gyermekekkel való kereskedelem, ez gond, de nem csak a konfliktus helyzetekben. Ez általános, globális, még akkor is, hogyha nincs konfliktus helyzet. a Nobel-díjjal kapcsolatos helyzet, Ellen Johnson, Liberia elnöke, valóban példa arra, hogy a nők hogyan tudnak harcolni a békéért. Tudjuk, hogy 20 éve Libériában igen nehéz civil, vagyis polgárháború folyik, és amikor őt megválasztották, akkor ez a háborús időszak lezárult. A Nobel-díjat használjuk fel bátorításra és bevált gyakorlatra. A nők részvétele a harcban, és általában a nők problémáinak javításában. Köszönöm, és akkor a jövő héten kapcsolatba lépek önökkel, ha megengedik azért, hogy együtt létrehozzuk a kompromisszumos módosításokat. Köszönöm, mondja az elnök. Köszönöm, hogy vállalta ezt a jelentést. Igen, elkötelezte magát, ön is és a többiek is. Köszönöm szépen. Akkor most ismerik az ütemtervet, emlékeztetek rá, november 21-22-én lesz a szavazás, a plenáris pedig januárban fogja vitatni ezt az anyagot, január 12-én. Tízes pont. Egyebek nincs nincs egyebek, úgyhogy a 11-es pontra lépek át, következő ülés. Már elmondtam, 10 szer még elmondom. A következő ülés november 21-22-én lesz. Utolsó, a 12-es pont. Mint tudják, ma délután nyilvános meghallgatás lesz a nők és a klímaváltozás témában. Ha ezt még nem tudták volna, a klímaváltozás mindannyiunkra nagy hatással lesz. És a klímaváltozás hatása nem egyformán jelentkezik. A déli félteke embereit, főként az ott élő nőket ez jobban fogja érinteni, éppen ezért fontos ezekről a kérdésekről beszélni ma délután. Remélem, hogy nagyon sokan jönnek délután, az ülést pedig most berekeztem.